parlament központjából. Muy buenas tardes, les saludamos desde Bruselas. Köszöntöm Önöket Brüsszelből, az Európai Parlament központjából, amelyet, ahogyan Önök is láthatják, ma egy eh, TV stúdióvá változtattunk. Ma azon a napon jöttünk ide, amikor az európai polgárok az európai parlamenti képviselőjelöltekre szavaztak az Unió összes országában, és azért vagyunk itt, hogy az Európai Unió jövőjéről folytassunk vitát. Különböző nyelveket fogunk használni, ahogyan az az Európai Unióra jellemző. Számos országból érkeztünk, különböző kultúrákból, annak a kitűnő munkára köszönhetően, amit az Európai Parlament tolmácsai végeznek, mindannyian megérthetjük majd egymást. És Európa jövőjéről beszélünk. Vadis Európa, ezt a címet adtuk a vitának, és megvilágítunk olyan kérdéseket, amelyek a parlament és a bizottság jövője szempontjából is fontosak. Azt a kérdést tesszük fel, hogy van-e jövője a Lisszaboni szerződésnek, hogy a gazdasági válság az unióra nézve fenyegető-e, illetve hogy mi a helyzet az euroszkeptikus kormányokkal és bemutatnám meghívott vendégeinket. Először is Margot Wallström, Svédországból, az Európai Bizottság alelnöke, az intézményi kapcsolatokért és kommunikációs stratégiáért illetékes biztos, ő az egyik felelős azért, hogy az európai polgárok felé közvetítsük azt, hogy mi is Európa. Köszöntöm. Másodszorban pedig bemutatnám Mário Szepit, ő Olaszországból érkezett, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke, aki nagyon alaposan ismeri a szociális jogokat, valamint az európai gazdaság aktualitását. Köszöntöm! És harmadik meghívónk Ricardo Peresic, szintén Olaszországból, ő pedig a külpolitikai ügyek intézetének tagja és az Európai Bizottság igazgatója volt, és széles körű tapasztalattal rendelkezik az európai gazdaság köréből. Köszöntöm Önt! és José Maria Casado-t is köszöntöm, a Kordobai Egyetem professzorát, közgazdászt, aki szintén széleskörű tapasztalattal rendelkezik az Európai Monetáris Unió felépítésében. És Richard Sinot is itt van velünk, ő pedig a Dublini University College professzora, szakértő, az európai közvéleményt alaposan ismeri, és nagyon jól, alaposan ismeri az Euróbarométert, valamint a politikai kultúrát. Köszöntöm, Sinot úr! És itt van velünk Krisztina Sziganidú, görög újságíró az ERT3-tól érkezett, és ugyanígy itt van velünk Dominika, megpróbálom kiejteni helyesen a nevét, Pszokolszka, hát többé-kevésbé. Ő pedig a Gazeta Viborska sajtóorgánumtól érkezett. Ez egy nagyon nagy presztízsel bíró, bíró újság, nem csak Lengyelországban, hanem az Unió egészében. Köszöntöm. Margot Wallströmmel kezdenénk. Az egyik fő aggodalom a választásokkal kapcsolatosan éppenséggel a részvételt érinti. Nem tudom, hogy milyen benyomása van ezzel kapcsolatban, hogy hogyan alakult a részvétel a választások során. Nos, nagyon összetett a kép egy néhány országban a részvételi arány növekedett. A dolgok jelenállása szerint a legtöbb tagállamban körülbelül a 2004-es adatokat várjuk, és egy néhány tagállamban pedig kicsit csökkent a választási részvétel. Jó néhány dolog befolyásolhatja a részvételt. Az Euróbarométer felméréseiből úgy tűnik, hogy sokat számít a nemzeti szinten folyó vita, hogy mennyi Európa is van a választási kampány során, illetve általában a közbeszédben. Ez befolyásolja azt, hogy a választók mennyire élnek a szavazati jogukkal. Ez lehet, hogy egy probléma az európai jövő építése szempontjából, amikor is ugye az Európai Parlament majd nagyobb hatalommal rendelkezik. Éppenséggel az, hogy kevesebb a részvétel, ez esetleg reprezentációtól megfosztja a parlamentet? Yes, of course we Természetesen szeretnénk, hogyha minél többen élnének a szavazati jogukkal, hiszen ezzel az Európai Parlament legitimitását is növelnék, és ez ugyanaz a helyzet, mint a nemzeti parlamentek esetében, bár nem lehet azt mondani, hogy bizonyos részvételi arány alatt egyáltalán nincs legitimáció, nem, nincsenek ilyen statikus határok, ez egy folyamatosan változó helyzet, ezért minden erőnkkel azért kell küzdenünk, hogy a nemzeti politikai kultúrában és a politikai párbeszédben jelentős szerepet játszon Európa és az európai kérdések. Egy olyan választásról beszélünk, amikor az egyén sokkal fontosabb, mint a nemzeti országos választások során. Sokszor inkább az egyénre szavaznak, és nem egy pártlistára. Ez is befolyásolhatja a kimenetét a választásoknak. Az Euróbarométerrel kapcsolatban ugye Színot úr kérte most a szót egy pillanatra. Nos, teljes mértékben egyetértek. Nagyon fontos, hogy a részvételi arányt emeljük a választásokon, ez 15% alatt van jelenleg, hogy alátámasszam, amit biztos asszony mondjat, átnéztem az adatokat, nagyon alacsonyak az adatok. Például Dániában, Dániában nagyon fontos alkotmányos referendum volt a nemi alapú megkülönböztetés illetően, és bizonyos számú választó képesnek kell megjelennie a választásokon ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Ez egy nagyon furcsa pillanat a mai politikai légkörben. Most úgy tűnik, hogy a részvételi arány csökkent, tehát én úgy gondolom, hogy nem fognak javulni nagyon ezek az adatok. Azt hiszem, hogy egy kisebb technikai problémánk van a hanggal. Úgy tűnik, hogy a mikrofon nem volt rendesen bekapcsolva. Hát a vita során ugye akkor tudjuk megérteni egymást, hogyha a mikrofon is működik. Rendben, tehát kezdjem előről? Igen, sajnos azt hiszem újra kell kezdenie. Tehát, akkor fölteszi újra a kérdés, hogy ösztönözzön? Igen, hát a kérdés alapvetően az, hogy beszélt, ugye említette az Euróbarométert, és említette azon problémákat is, ugye? Igen. Teljes mértékben egyetértek Wallström biztos asszonynal, azt illetően, hogy nagyon fontos a részvételi arány. Nagyon alacsony jelenleg, nagyon alacsony, 45-50 százalék, attól függően, hogy mivel mérjük. Ez nagyon komoly problémát jelent hogyha egy táblázatot szeretnének csinálni, egy grafikont, akkor egyelőre felfelé halad, de aztán 79 után a részvételi arány csökken, kis de egyre csökken. Ez pedig komoly probléma. Úgy tűnik, hogy Ugyanez volt a helyzet a hétvégén egyes országokban. Három országban nőtt a részvételi arány, de ott eleve nagyon kicsi volt a kiinduló százalék. Az egyik Dánia volt, ahol alkotmányról is szavaztak, eh, nevezetesen a Dán korona utódlását, illetően, hogy milyen nemű utód veheti át. Dániában az az előírás, hogy a választóképesek bizonyos százalékának el kell mennie szavazni ahhoz, hogy érvényes legyen. Négy országban csökkent a részvételi arány, a többiekben ugyanannyi maradt. Tehát megállapíthatjuk, hogy az a probléma, hogy hogyan vonjuk be az állampolgárokat, hogyan értessük meg velük, hogy milyen szerepet vállal az Európai Parlament szemben a tanácssal, mi az együttöntés és így tovább meg kell találnunk az okát, hogy miért ilyen alacsony a részvételi arány. Véleményünk szerint két oka van ennek. Az egyik az, hogy meg kellene könnyítenünk azt, hogy szavazzanak az emberek. Nem jó elképzelés, hogy európai parlamenti választásokat tartsanak egy gyönyörű júniusi verőfényes vasárnapon, hiszen az emberek már tervezik a nyaralásukat, iskolai szünet van, és így tovább. Ez például egy praktikus információ. Nagyon fontos lenne, hogy mobilizáljuk a szavazókat. Ez azt jelenti, hogy akarjanak szavazni az európai parlamenti választásokon. Vannak európai országok, ahol egyáltalán nem volt napsütött az idő, épp ellenkezőleg, ezt például ugye itt is láthattuk Belgiumban, és azt hiszem, hogy Spanyolországban sem volt egy kifejezetten napos idő ma. De valóban meg lehetne változtatni talán a napot, Kaszádó úr, hogy ne egy ilyen a nyári szabadsághoz közeli napra kerüljön a szavazás? Hát hosszú távon azt hiszem, hogy ezt nehéz megvalósítani és főleg egy adott időszakra tűzni ki a választásokat. De a lényegi kérdés szerintem az, hogy számos aspektus szóba jön ezen folyamat során, amely ugye 1979-ben vette kezdetét, és a 2004-es választásokig tartott, nyilván a várt eredmény következett be. Azt hiszem, hogy nem szabad, hogy ez elbátortalanítson bárkit is, vagy kedvét szegje az európai jövővel kapcsolatban, hiszen az Európai Unióban az álmunkat kell követnünk továbbra is, és erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy oktassuk is Európát. Ugyan, ugyanis mindent meg lehet tanítani, és az európai polgárokhoz közelebb kell vinnünk az Európai Uniót, és ezáltal nagyobb felelősséggel ruházzuk fel őket is, és a mai vita is rendkívül fontos, a Lisszaboni szerződés pedig mindannyian tudjuk, hogy az Európai Parlamentet megerősíti az intézményi keret az Európai Unióban, nagyobb szerepet ad majd az Európai Parlamentnek, tehát fokozottabb jelentőséggel bír majd a jövőben. Szepi úr, valószínűleg, hogyha erősebb európai intézményénk lennének nagyobb hatáskörrel, akkor az európai polgárok azokat hozzájuk közelebbinek ítélnék meg? Úgy vélem, hogy nem logisztikai problémákról van itt szó elsősorban. A választások napja, konkrét napja annyira nem fontos, itt általánosabb a problémákról van szó. Ma reggel, amikor szavaz, a szavazó fülkébe járultam, felmerült bennem, hogy miért ne szavaznék, és eh, rádöbbentem, hogy nagyon sok akadálya lehet ennek. Az egyik például a maga a kormányzat, amely folyamatosan Európára mm, keni a bajokat, eh, mindig arra hivatkozik, hogy nem a kormányzat hibája volt ez, hanem Európa problémája. A másik ok, hogy a választási kampány nem egy e, európai e, választási kampány volt, hanem 27 nemzeti választási kampány, amelyben nagyrészt nem is európai kérdésekről, hanem belföldi, hazai kérdésekről e, beszéltek. A Gazdasági és Szociális Bizottságban egy felmérés azt tapasztaltuk, hogy elsősorban a ellenzéki és a kormánypártok hatalmi harca folyik az európai parlamenti választási kampány során, és erről beszéltek elsősorban, most az excentrikus kérdésekben nem is folynék bele, például az én hazám esetében, ahol aztán tényleg eltérő, vagy itt van például a Belgium esete, ahol a nagyon sajátos regionális jellegű választások folynak, vagy ez volt tehát a második akadály. A harmadik pedig az, hogy Wallström asszony erőfeszítései ellenére Európára mindig egy távoli, bürokratikus intézmény rendszerként tekintenek. Sajnálatos módon így éreznek a választók Európával kapcsolatban. Európának pedig az kellene, hogy legyen a küldetése, hogy javítsa a szociális és társadalmi körülményeket Európában, hogyha nem ruházzuk fel igazi tartalommal ezt a keretet, akkor nem értük el a célunkat. Persze nem szeretnék itt pessimista lenni, de a, a, a végeredmény várhatóan a múlt beliekhez hasonlóan alakul. Azonban az Európai Parlament most bebizonyíthatja, hogy van legitimációja, hogyha egyértelmű iránymutatásokat ad arra, hogy hogyan tud Európa kilábalni ebből a válságból, főként akkor, hogyha a Lisszaboni szerződést el tudják fogadni, és az együttdöntési hatásköre nő a parlamentnek, akkor nő a legitimációja. Mindjárt 9 eh, óra, ugye 9 órakor kezdik el a az RD3, a görög adó nézői a, akkor kapcsolódnak be, úgyhogy most Krisztina, tiéd a szó, hogy feltegyél egy kérdést. Szinot vajon boldog vége lesz-e a Lisszaboni egyezmény meséjének? Válasz. Nem tudom, sajnos nem hallottam a kérdést. Tehát föltenni, tenni, fel tudná tenni a kérdést még egyszer a Lisszaboni szerződést illetően jó vége lesz ennek a történetnek? Válasz. Minden bizonyíték arra utal, hogy igen. Jelenleg nagyon nagy, stabil támogatottságot élvez, több mint 60% támogatja a legutóbbi felmérések szerint, ezek februári felmérések Írországból. Azt hiszem, főleg azért, mert nagyon sikeresek voltak a tárgyalások az ír kormány és az Európai Uniós kollégák között. Ezek még nem zárultak le, majd júniusban zárulnak le ebben a hónapban, de ezek nagyon fontos mérföldkövek ezen kívül. A népszavazások története, hogyha megismétli őket az ember, akkor ez olyan, mint egy tanulási grafikon, tanulnak az emberek belőle, és változtatnak a véleményükön. Ezen kívül, ami a boldog véget előre vetítheti, az a nagy-britanniai helyzet. Jó, lenne még egy kérdésem. Ha az írek nemmel szavaznak, a csehek aláírek a szerződést, és végül David Cameron is végre megadja a népszavazás lehetőségét a briteknek válasz. Ez a sorrendtől függ. Ha ebben a sorrendben történik Írország, Csehország, Nagy-Britannia, akkor nem lesz probléma, mert a briteknek dönteniük kell belátásuk szerint. De hogyha Nagy-Britanniában hatalom lenne, és Cameron úr miniszterelnökké válna hamarosan, és a Lisszaboni szerződés ellen kampányolna, mielőtt az írek szavazhatnának, akkor ez nagyon nehéz helyzetet idézne elő, hiszen akkor az írek is azt mondhatnák, hogy a britek is ugyanazt gondolják, mint mi. És nem rajtunk múlik a dolog. Majd Nagy-Britannia dönt a ratifikálásról. De Írország azt is mondhatná, hogy a britek nem tették meg, de mi talán éppen ezért igennel szavazunk. Kérdés, Wallström asszony, ön hogy gondolja? A bizottság új elnökének megválasztása az irreferendum után kell, hogy megtörténjen, ahogy a Sárközi elnök úr javasolja? Nos, valóban úgy gondolom, hogy az európai vezetőknek a júniusi Európai Tanács ülésen kell majd megtárgyalniuk. Az ő dolguk, hogy e- eldöntsék, hogy um, mostantól kezdve milyen sorrendben folyanak a az események, nem szeretnék spekulációkba eh, bocsájtkozni ezzel kapcsolatban. Uh, think... Kérdésem kassadó úrhoz. Eh, az ön véleménye szerint a szocialistáknak kellene a következő eh, elnököt jelölniük? Nem, nem vagyok szakértője az ilyen politikai kérdéseknek, de ami az én akadémiai pozíciómat illeti, ebből azt, ez alapján azt mondhatom, hogy számomra ez tűnik normálisnak. Hiszen szükség van egyfajta egyensúlyra a különböző parlamenti frakciók között, amelyek végeredményben a parlamenti szivárványt képviselik Európában. Tehát szüksége lesz tárgyalásokra, amelyek valamilyen fajta ellenjavaslat javaslatot ellenjavaslatra vezessenek, és akár meglepő megoldás is kikerekedhet a végén a folyamatban, ahogyan azt láttuk egy nyilatkozatból is. Emlékeztetnék arra, hogy kormányok, mint például a spanyol kormány már bejelentette, hogy ugye támogatni fogja a jelenlegi bizottsági elnököt, noha egy másik pártból származik. Tehát az európai politika is azért azt hiszem, hogy néha meglepetést jelent. Igen, valóban semmi sem lehetetlen. Valóban, persze, semmi sem lehetetlen. Dominika. A kérdés a következő. Az elmúlt hónapban a válság idején sokan panaszkodtak, hogy Európa nem tesz eleget a válság kezelésére, de természetesen Európa rendelkezésére nem áll annyi eszköz, úgyhogy biztos asszony, Ön szerint az Európai Bizottság és az Európai Parlament több hatalmat, nagyobb hatásköröket kellene, hogy kapjon, hogy léphessenek ebben a helyzetben? Of course we... Úgy vélem, hogy ez szorosan összefügg azzal a kérdéssel, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadásra kerül-e vagy sem, illetve ratifikálás befejeződik-e vagy sem, hiszen a hatalmi berendezkedést ez jelentősen befolyásolja, meg lesz-e az EU-nak a hatásköre arra, hogy bizonyos döntéseket meghozzon, ki képviselje az Európai Uniót, lesz-e egy arca, egy közös arca, aki egy közös hangon beszél Európa nevében, ez az Európai Bizottságban már régóta napi renden van ez a kérdés, már a válság eleje óta, és a Barózó Bizottság is, én úgy gondolom, hogy gyorsan reagált a válság eseményekre, és az európai értekeket próbálta felmérni, arról próbált megbizonyosodni, hogy együtt dolgozzunk, együttműködve próbáljunk felülkerekedni a gazdasági válság nehézségein, de természetesen folyamatosan vizsgálni kell ezt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy hatékonyabban működjön Európa az Európai Unió, hiszen ez adja meg a legitimációnkat, ettől válik legitimé az Európai Unió, hogyha bebizonyítjuk, hogy valóban a, fel tudunk e, Európában kerekedni a válságon, hiszen végre egy valódi e, problémát valóban meg tudnánk oldani. Tehát igen, ma le kell majd vonnunk a következtetéseket, vannak egyértelmű üzenetek. Például a frakcióknak és a parlamentnek az lesz az egyértelmű üzenet, nem kell tartani a politikai konfrontációtól, hiszen a szavazókat pontosan ez érdekli. A tagállamoknak az az üzenet, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a belpolitikai vitának legyenek európai aspektusai összetevői, hiszen a csak belpolitikai kérdésekkel foglalkoznak az e- európai választási kampány során, az nem segít senkinek. És mindannyiunknak, az Európai Bizottságot beleértve mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy helyi szinten is aktívak legyünk, és ha meghalljuk az emberek szavát, végül, de nem utolsó sorban, a nők szerepét növelni kell minden szinten. Azt hiszem az egyik probléma az, hogy az emberek azt mondják, hogy erősebb intézményeket szeretnénk, tegyenek többet értünk, de ugyanakkor nem akarják nekik megadni a megfelelő hatásköröket, hiszen ez azt jelentené, hogy saját hatáskörüket föladnák. Ön mit gondol, professzor úr? Az európai népek és az európai kormányok készen állnak-e arra, hogy európai szintre több hatalmat delegáljanak? Válasz. Az európai népeknek sohasem volt alkalma arra, hogy megvitassák ezt a témát és megértsék mert csak azt tudják, amit a kormányok elárulnák nekik. Ők pedig azt mondják, hogy Brüsszel nem jó. Kivéve akkor, amikor azt tettethetik, hogy a jó dolgok miattuk történtek, pedig Brüsszelben történtek. A kormányok, a legtöbb kormány úgy mondanám, nem akar nagyobb hatásköröket adni az intézményeknek, meg akarják tartani maguknak. Csak akkor állnak erre készen, hogyha egyértelművé tehetik, hogy ez az egyetlen megoldás. Ez mindig így volt. De ez lenne az európai intézmények szerepe, a bizottság és a parlament szerepe, hogy érveljenek. Sajnálom, Wallström biztos asszony, de a jelenlegi válságban szerintem a bizottság nem volt jelen. Az egyetlen intézmény, amely jól kerül ki ebből a válságból, az az Európai Központi Bank. A parlament a választások felé haladt, a bizottság nem tett semmit. Az egyetlen dolog, amit láttunk, az az Európai Központi Bank lépései. A kormányok pedig azt mondták nekünk, hogy a koordináció az, aminek segítségével kezelhetik a válságot. Bebizonyosodott, hogy ez nem így van. De ezt sohasem magyarázták el a közvéleménynek egyet értek Mário Szeppivel, a kampányokat nemzeti szinten folytatták le az egyes kormányok. A másik nagy hiba az úgynevezett európai politikai pártok. Ezek nem léteznek. Fantasztikus lehetőségük nyílt arra, hogy a bizottság következő elnökének szerepét politikai kérdését tegyék. Pedig nincs ilyen, nincs ilyen, hogy európai politikai párt, ez csak akkor létezik, amikor arról döntenek, hogy ha arról kell dönteniük, hogy a tortát hogy oszták szét maguk között. Ők csak nemzeti pártok, csak nemzeti kérdésekről dönthetnek. Ez pedig egy nagy kihagyott lehetőség. Ennek az az eredménye, hogy attól függetlenül, hogy alacsony a részvételi arány, még azt is látni fogjuk, hogy az extrémisták és a populisták egyre népszerűbbé lesznek. Mind a jobb, mint a baloldalon. Ez pedig nagyon aggasztó, nem csak Európa számára, hanem a demokrácia számára és minden egyes országban. A szélső jobb úgy tűnik, hogy nagyon jól kerül ki ebből a választásból, különösen a nacionalisták. Sinot úr, Európában van-e egy ilyen trend? Aggasztó ez hogy a válság idején a nacionalizmus nő. Persze, részben ez is a helyzet, ugyanakkor az Európai Unió első nagy eredménye az volt, hogy a belső piacot sikerült kiterjeszteni. Ezt viszonylag könnyű volt megtenni, méghozzá azért, mert Persze eredetileg óriási erőfeszítésre, előfeszítésre volt szükség, de egy alapmegállapodást kellett -e aláhozni. De ugyanakkor ez más szakpolitikai kérdésekkel, nehezebb kérdésekkel konfliktus helyzetbe hozta Európát. Itt van például a bevándorlás kérdése, a pluralizmus kérdése. És ezek sokkal kézzelfoghatóbbak a választók az állampolgárok számára, főként most ilyen válságidőkben, ennek megfelelően reagálhatnak, és fennáll a veszélye, hogy szélsőséges pártokat támogatnak. Éppen ezért van szükség arra, hogy a legjelentősebb pártok józan folytassanak, és sajnos az európai szinten az európai politikai pártok túlságosan gyengék. Nem is tudom igazán, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy az egész vitának az átpolitizálódására van szükség, nem csak a parlamentben, hanem arra is gondolok, hogy a többi intézménnyel szorosabban kellene az Európai Parlamentnek együttműködnie, koalíciókra van szükség, nem csak a parlamenten belül, hanem az intézmények között is nem tehetünk mást, mint hogy folyamatosan e, ezt mantrázzuk. A Lisszaboni szerződés e tekintetben viszonylag kis változásokat hoz e, e, majd olyannyira, hogy például a Dánok úgy döntöttek, hogy erről is kell szavaznunk. Tehát e tekintetben sok változás nem hozhat a Lisszaboni szerződés ratifikációja, és alapvető alkotmányos, további alkotmányos változásokra nem látok Európában további étvágyat. Néhányan szót kértek, Szepi úr és Perisics úr is. Említette ugye a az európai pártokat, vagy esetleges európai pártokat. Van egy mozgalom, amely ugye pont Írországban született, a Libertas jelenség, amely most arra törekszik, hogy egy pán-európai jelenségé nője ki magát, de nem feltétlenül az európai jövő építéséért dolgozik. Tehát az Európa ellenesek úgy tűnik, hogy jobban tudják keresztülvinni akaratukat, mint az Európa pártiak. Hát nem tudom, hogy Szepi úr például ezt hogy látja. Elmondhatom, ezzel kapcsolatban, hogy a belső piac megteremtése döntő fontosságú volt ebből a szempontból. Ez egy nehéz ügy volt, és ugyanilyen nehéz kérdés az európai alkotmány, vagy igazából, igazából alkotmányszerződést kellene mm, nevez, alkotmányszerződésnek kellene ezt neveznünk. Minden esetre ez a szerződés tartalmaz olyan elemeket, amelyek az európai kormányzás szempontjából fontosak. Ugye sokkal haladóbb szellemű túllép ugye az európai elnökségeken, létrejönne az Európai Tanács elnökekét és fél éven keresztül lenne posztján, tehát voltak késedelmek, ezek sajnálatosak, de a szerződés esetében az a baj, hogy nem, ért, nem mértük fel, hogy annyira bonyolult volt, hogy a normál földi halandó számára egészen egyszerűen érthetetlen volt. A lényeg azonban, hogy ott van például az alapjogi karta már ha csak azt nézzük, hogy még ha egy jegyzőkönyv is, ugye a szerződés része, és ezt oda illesztetném akár az útlevelem mellé is, hiszen olyan dolgokat utasítanak el benne, ugye, mint a rasszizmus, az idegengyűlölet. Ezzel kapcsolatban pedig a következőt szeretném megjegyezni. Én attól tartok, nem feltétlenül politikai ö, aggodalmaim vannak ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy a jogok a közvéleményre milyen hatást gyakorolnak hiszen ugye a gyűlölet fokozódhat, vagy a másokkal, másoktól való félelem. Európában ezek jelen vannak, de a globalizációtól nem tartanunk kell, és a másoktól sem kell tartanunk, hanem éppenséggel közelednünk kell egymás felé. Ezért oda kell figyelnünk arra, hogy a közvélemény nagy része most abból indul ki, hogy ezek olyan érzelmek, amelyeket átvehetünk, és azt hiszem, hogy a polgároknak ezt is szem előtt kell tartaniuk. Ilyen aspektusokkal kell felvennünk a küzdelmet, és ezeket európai értékekkel kell összekapcsolnunk. Krisztina. It's a bit, so, Mr. Paris. It's a very widespread habit to... Nagyon elterjedt gyakorlat vagy szokás az, hogy amit eddig tettünk, az nagyon könnyű volt, a mi előttünk áll, az pedig nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen. Amikor a római szerződés aláírására került sor, akkor sokan azt mondták, hogy a Vámunió át az elképzelhetetlen, az túl nehéz. És sokan azt mondták, hogy a belső piac létrehozása is lehetetlen feladat. Aztán utána sokan azt mondták, hogy az euró bevezetése lehetetlen lesz. Mindig ez jellemző, tipikus európai hozzáállás. Szerintem az történt, hogy egy relatív apolitikus, konszenzusos folyamat volt a belső piac képítése, most tanára pedig sokkal inkább politikai jellegű kérdések kerülnek napirendre, ahogy az integráció folyamata előre halad. Ezzel kell valamit kezdeni a politikai rendszernek. Ez igaz lenne akkor, hogyha egy európai federális állam létrehozásáról beszélnénk. Nem ez a helyzet azonban. Az euró, az egységes európai fizetőeszköz nem egy politikai kérdés, miközben igenis az, és méghozzá milyen sikeres projekt, ahogy azt láttuk. Hagy hozzak példát arra, hogy mi lenne a legfontosabb, mi lenne elengedhetetlen szükséges. A legutóbbi G20 ülésen Londonban két amerikai volt, egy kínai, és 10 európai. Ez groteszk. Senki sem vesz bennünket komolyan. Lehetetlen bennünket komolyan menni, és az tartatatlan, hogy egy új világrend létrehozásában Európa érdemi szerepet játszon, hogyha mindenki az asztalnál akar ülni Európa részéről. Vannak európai kormányok, amelyek ugye azt mondták, hogy éppenséggel küzdenek azért, hogy ott legyenek a tárgyalóasztalnál, tehát a G20-ak, a G20 egy olyan fajta fórumán nőtte ki magát, amely esetleg kevesebb súlyt jelent Európa szempontjából? A képviselet szempontjából, Wallström asszony? Meg kell, hogy mondjam, hogy a politikai emlékezet mindig nagyon rövid. Természetesen mindenki azt gondol, amit akar, a nagyra törésről, az ambíciókról, és így tovább a bizottság javaslatait illetően. De az egyetlen olyan intézmény, amely a gazdasági válság idején is védte az európai értekeket, és megpróbált kiutat keresni, hogy együtt mit tehetünk, ez az Európai Bizottság volt. Mi voltunk az első és egyetlen olyan intézmény, amely megpróbált egy ilyen megközelítést alkalmazni. Hiszen a nagy tagállamok először tagadták azt, hogy szükség lenne arra, hogy lépjünk. Európai Unió szinten. És mindegyik protekcionista intézkedéseket vezetett be előbb-utóbb. Itt kell az Európai Bizottságnak felvállalni a szerepét. Természetesen önök lehet, hogy nem értenek egyet ezzel, de azért szeretném megvédeni az Európai Bizottság szerepét, hiszen mi biztosítottuk azt, hogy helyünk legyen a G8 akasztalánál, és így tovább, a bizottság számára is, hogy hangot adjunk Európa véleményének. Ez természetesen nagyon fontos a jövő számára. Ne legyünk cinikusak, nagyon sok mindent tettünk, még tehetünk is, beleértve azt, hogy ez a bizottság lehetővé tette, hogy európai politikai alapokat fektessünk le. Itt látjuk azt, hogy ezek elősegítik a vitát, de még mindig fejlesztenünk kell. Pán-európai politikai pártokat kell létrehoznunk, biztosítanunk kell, hogy az otthoni nemzeti vitában az európai perspektíva is helyet kapjon. Meg kell alapozni a nemzeti politikai pártokban. Enélkül nagyon nehéz lesz majd a szavazokat mobilizálni. Megígértem, Krisztinának, hogy megadom a szót, de Casado úr kért szót először. Én azt hiszem, hogy valóban a G20 nem csorbítja Európa jelentőségét, politikai jelentőségét, hanem a G8-ak jelentőségét csorbítja, hiszen itt egy világjelenség előtt állunk, világkontextus, tehát itt már nem a nagy gazdasági hatalmakról plusz Oroszországról van szó, hanem ott vannak a felemelkedő országok, a fejlődő országok is, és ez egy új valóság, amelyet mederbe kell terelni, és a G20 valószínűleg erre törekszik. Európának fontos szerep jár, és fontosabb, hogyha egy hangon szólal meg. Kína befolyása Afrikában. Kína ugye Amerikában is egyre nagyobb befolyásra tesz szert, és ez azt jelenti, hogy valószínűleg Európának is egy hangon kellene megszólalnia. De ez egy olyan folyamat, amelyet a Lisszaboni szerződés erősíthet az a Lisszaboni szerződés, amelyet az összes európér szeretné, hogy előre haladjon. A szerződés az európai alkotmányt nem helyettesíti, de ez egy nagyon fontos lépés a globalizáció folyamatában. Tehát egy kontextust kell adni ennek az új helyzetnek. És Európa csak akkor lehet jelentős szereplő, hogyha egyhangon szólal meg folytatjuk a vitát. Itt eh, van egy adat a kezemben, azt hiszem, hogy ez a végleges részvételre vonatkozik, ha nem tévedek, és 43 százalék a részvétel. Ez eh, körülbelül olyan adat, amelyre önök is számítottak? Well, uh, the first reports... Az első hírek igen, vagy beszámolók igen, előrejelzések igen pessimisták voltak és a várakozások alacsonyabb részvételről szóltak, mint amit ma tapasztalunk. Természetesen mi sejtettük, hogy ennél összetettebb, vegyesebb lesz a kép, de ez csak annyit jelent, hogy minden intézménynek le kell vonnia a megfelelő következtetéseket, akár csak a tagállamoknak. Most ez a soron következő feladat, hogyan lehet javítani, hogyan tudunk jobban kapcsolódni a választókkal. Tehát akkor ez jobb, mint amire számítottunk. Színod úr! Meg kell mondanom, biztos asszony, hogy ez nem vegyes eredmény, ez egy rossz eredmény. Minden erőfeszítés ellenőre, hogy sokkal nagyobb volt a koordináció az Európai Parlament és a Bizottság között, a terveiket összehangolták, az önkommunikációs tervét is így tovább. Ennek ellenére fel kell tennünk tehát a kérdést, hogy mi az, ami el lehetetleníti azt, hogy megemeljük ezt a számot mert megint 3-4 százalékpontról van szó. Megint ennyivel csökkent. A parlament legitimitására ez ki fog hatni, hogyha nem sikerül a vitáit és a Brüsszelben folyó témákat közvetíteni az egyes országok felé, mindenki felé. What should we expect? The Mit várhatunk? A választók nem buták. Egy olyan kampánynak vagyunk tanulni, amelyek teljesen nemzeti szinten folytak. De ennek ellenére ez nem egy nemzeti kampány volt, hiszen ez egy valós véleménykutatás volt, és az emberek azt szerint, ha szavaztak, hogy mi a nemzeti véleményük. Ebben nem volt Európa. Ebből azt a következtetést levonni, hogy az Európai Parlament nem legitim intézmény, ez hiba mint a kongresszusról, amikor szavaznak az USA-ban, kevesebb, mint az 50% szavaz, pedig a kongresszus az egyik leglegitimebb intézmény a világon. Úgyhogy az európai parlamenti szavazások 43%-kal természetesen teljesen legitim lesz a parlament, megőrzi a hatásköreit, és senki sem fogja ezt vitatni. Még az is lehet, hogy, jövőre, hogy a jövőben többen szavaznak majd. Pont erről van szó, hogyan tudjuk rávenni a szavazókat a részvételre, pontosan azzal, hogy ezeket a kérdéseket um, átszövi a politika. A politológusok uh, csak gyakran beszélnek arról, hogy másodlagos ként kezelik az európai parlamenti választásokat, miközben ezen változtatnunk kell mindenképpen. Interessante. Eh, dire che... Az adatok természetesen felettébb érdekesek. Nos, igen, volt egy csökkenés, egy csökkenés kimutatható az adatokban, noha rosszabb eredményekre számítottunk, de a választó polgárokat lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a helyzet némileg csapdába ejtette, hiszen a nemzeti problémák alapján kellett európai parlamenti választáson részt venniük, és voltak, akik erre nem voltak hajlandók. Hiszen a nemzeti pártomnak miért tegyek egy szívességet úgy, hogy Európára szavazok? Nem akarok persze pessimista lenni, és mindenkiről ilyen választási magatartást feltételezni, de hogyha az Európai Parlament jövőire gondolok, ugye az Európai Parlament nagyobb hatáskörrel rendelkezik a Lisszaboni szerződés által, de már ma is komoly hatáskörrel rendelkezik. Ugyanakkor reagálnia kell a polgárokra is, és a parlament, valamint a polgárok közti viszony, nos, ezen van mit javítani ha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor a részvételi demokráciának nagyobb jelentőséget kell majd tulajdonítani, tehát nagyobb részvételt kell biztosítani, még az intézményi csatornákon keresztül is. Tehát nagyobb részvételt a civil társadalomnak. Mindez olyan téma lesz majd, amelyet az Európai Parlamentnek meg kell vitatnia, hogyha létjogosultságot akar kapni. Van egy európai programunk, ez ugye ezt ugye a Szociális Bizottság hagyta jóvá, és 22 súlypontot, problémát határoztunk meg ebben a dokumentumban. Hát eredetileg ugye 500 volt, de aztán 22-t emeltünk ki, 170 konkrét javaslatot fogalmaztunk itt meg. Ez a mi feladatunk is, hiszen a Gazdasági és Szociális Bizottság számára a lényeg az, hogy a miniszter tanácsot is támogatjuk, a parlamenttel is egyeztettük, és az Európai Bizottsággal ezen súlypontokat, és a továbbiakban is figyelemmel kísérjük őket. Ezzel az Európai Parlament is létjogosultságot kap. Igen, ugye különböző érveket hallottunk. Ezeket az adatokat ugye országonként is elemezni kell, hogy majd megnézzük, hogy a belpolitikára milyen hatással vannak. Már csak néhány perc áll rendelkezésünkre, úgyhogy az utolsó, utolsó kérdést Krisztinának adom. Mr. Perisic, Perisic úr, a stabilitási egyezményről szeretném kérdezni. Ön szerint tehát megismétlem, a stabilitási paktumról szeretném kérdezni. Igen. Jelenleg háromszázalékos deficites határt szabtunk meg. Ez nagyon nehéz az országok számára, amikor negatív irányban fejlődnek a dolgok másrésztről, azonban az OECD nagyon nagy nyomást gyakorol az országokra. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a stabilitási egyezmény idejét vesztette? Egy nagyon konkrét választ kérnénk. Nem hiszem így. Merkel kancellárasszony tökéletesen leírta a helyzetet, azt hiszem tegnap mondta, akkor leszünk a legnehezebb helyzetben, amikor már kilábaltunk a válságból. Egyelőre nem sok minden mást tehetünk. Egyszerűen a likviditást kell pumpálni a gazdaságba, de hogyha a válságból kilábaltunk, akkor vissza kell térnünk a racionális költségvetéshez, és az lesz nagyon nehéz, de mégis ezt kell tennünk. Ez a ez lenne az a pillanat, amikor majd egy újabb vitát nyithatnánk meg. Meggyőződésem, hogy Szepi úr és Kassado úr is azt mondanák, hogy nagyon sok kérdést kellene még megvitatnunk, de sajnos nincs több időnk, fél tíz van, én mondtam az elején, hogy nagyon gyorsan el fog szállni az idő. Köszönöm mindenkinek a részvételét, és akkor a további viták során majd találkozunk.